welcome back everybody. We are now moving on to... Üdvözlök mindenkit. A nyolcas napi pont következik, mely magától értetődő eszmecsere bármi biztos úrral. A legutóbbi ilyen alkalmat május 24-én tartottuk, a következő pedig jövő márciusban kerül sorra. Pontos időpontját még meg kell határozzuk. Biztos úr, üdvözöljük Önt! mindannyiunkat, mindannyiunkat szorít az idő, igyekszünk tehát tartani a napi rendre szánt időt. Aren't you, aren't you, aren't you multitasking capable? A multitasking képességével nem bír ön? Michel, Michel, öné a szó. Merci Sharon, merci Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mindenkit szeretettel köszöntök, jó napot kívánok! Nagy öröm, hogy itt lehetek önök között, és hogy bemutathatom a friss helyzetképet, illetve a reform napi rendünket, a pénzügyi terület reformját. Tisztelt képviselők, rendkívüli nyomás alatt áll az egész rendszer a gazdasági bizonytalanságok miatt. jól emlékszünk, ugye még a 2008-ban indult különböző események láncolatára, és párhuzamosan bontakozik ki többféle válság is. Miközben a 2008-as válságnak a hatásai gyűrűznek tovább, és még messze vagyunk attól, hogy kilábalásról beszélhetnénk, illetve tanulságokat vonhatnánk le vagy hogy visszaemlékeznénk utólag a, arra, hogy mi történt a válság során. A társadalmi, gazdasági, pénzügyi válság az államadóságokon keresztül sújtja Európa egészét az Egyesült Államokat követően. Tehát, hölgyeim és uraim, nagyon súlyos párhuzamos válságok bontakoztak ki. Ezért nagyon fontos, hogy elkötelezetten és eltökélten felvegyük a küzdelmet a válság hatásaival. A G20-as körben az Európai Bizottság és az Európai Tanács igyekszik elejét venni a válság további elmélyülésének. Október 26-án a legutóbbi ülésen új intézkedésekről született döntés. Időközben hideg fejjel értékeljük, racionálisan elemezzük a történéseket. És jelen pillanatban az európai államadóságok kockázatát elemezzük az euró övezetre kiemelt tekintettel. A célunk az, hogy a politika újra megtalálja a helyét, jogosultságát, és első helyre kerülhessen a történésekben. Három pillérre kell, hogy támaszkodjunk. Egyrészt globális válság választ kell adnunk, másrészt szabályozást kell bevezetnünk a pénzügyi területen, és számomra legalább ennyire fontos, hogy fogyasztóvédelmi intézkedéseket kell életbe léptetnünk. Nézzük először a teljes körű válságra adandó válság kérdését. Barozó bizottsági elnök és a bizottság egésze teljes körű válaszra tett javaslatot, az eurócsúcs alkalmával, október 26-27-én. Nagyon nehéz meghozni azt a döntést, amely egyszerre reagál és hatékony választ ad az összes kihívásra. Például Görögország adóssága, ennek a fenntarthatósága, az államadóságok kihívása, illetve a bankok nehézségeinek a felszámolása, a konszolidálás, az euróval kapcsolatos irányítás, a gazdaságirányítás, ez feltétlenül alapvető jelentőségű eleme annak, hogy visszataláljunk a növekedési pályára, és az egységes európai piac újra fejlődhessen, erősödhessen. Hölgyeim és uraim, nem szabad egyetlen egy mozzanatra támaszkodnunk, a válságra adandó intézkedésekben, és az európai irányítás keresi a hatékony válaszokat. Mario Monti, kollégám és barátom, ismét Brüsszelben van. Rá számíthatunk annyiban, hogy képviseli majd az eltökéltségünket a maga döntéseiben is. A bankok megerősítése kapcsán javaslatot terjesztettünk elő rendszer szintű bankerősítő intézkedésekre, és 9%-os minőségi tőkésítés szerepel a javaslatban, és a államadóság kitettségének függvényében kellene ezt megvalósítani. Az ECOFIN döntése alapján megkezdődhet majd ennek a végrehajtása. Azt hiszem, elnök asszony, ez az ön szívéhez is közel áll, nyilvánvalóan a bankok válságos helyzete a reálgazdaságot is veszélyezteti. Tehát a cél az, hogy a bankok ismét a helyzet magaslatára kerülhessenek, vagyis hogy magánforrásokból elsősorban megerősödve a gazdaságot finanszírozhassák, és a tőkeágon, a hitelágon kell, hogy tudják segíteni a gazdaság működését. A bankoknak le kell állniuk a prémiumok kifizetésével, addig, ameddig el nem érték a szerkezet átalakítást, ami feltétele a feltőkésítésüknek, és addig az osztalékfizetést is korlátozni kell. El kell indítaniuk az intézkedési tervek végrehajtását, és az Európai Bizottság jogalkotási javaslat segítségével eszközt biztosít, illetve felügyeli ezt a folyamatot. A nemzeti hatóságokat segítjük, hogy a szükséges hatáskörökkel élve elérjék ezeket a célokat. És az aktuális nehézségekre hívnám fel a figyelmet. Rövid és középtávú problémákkal küzdenek a bankok, és kivételes intézkedéseket léptetett életbe az Európai Központi Bank rövidtávú finanszírozási megoldásként. Tehát ezek azok a sürgőségi ügyek, hölgyem és uraim, amelyekkel szembenézünk, és október 27-én az állam és kormányfők az európai csúcs alkalmával erről hoztak döntést. Amennyiben helyreáll a stabilitás, továbbra is meggyőződésem, hogy Európa erősebben lábal ki a válságból. És nem szabad elfelejtenünk a 2008-as tanulságokat. Vagyis, hogy szilárdabb alapokat kell létrehoznunk az ágazat egészében a pénzügyi területen, és ezt célozza a szabályozási programunk. Ez egy sine qua non feltétele, előfeltétele annak, hogy Európában beindulhasson a növekedés, és hogy ez a számunkra igen fontos ágazat megőrize versenyképességét. Ez tehát a célkitűzésünk. Ennek érdekében a G20-as szinten szeretnénk intézkedéseket életbe léptetni, az önök támogatására is támaszkodva. És még az év végéig, néhány héten belül az Európai Bizottság eltökélt abban, hogy elvégezze ezt a munkát, és hogy egy teljes csomagot tegyen le az asztalra, amelyről a G20-as kör dönthet. megkapták a végrehajtásról szóló dokumentumcsomagot, állam és kormányfői szinten ezekről az ügyekről született döntés, és távirati stílusban szeretném röviden feleleveníteni a legfontosabb pontjait ennek a döntés sorozatnak. Tehát az alapvető szöveg arról szól, hogy bevezetjük a felügyeleti rendszert, amely sarokköve marad ennek a rendszernek. Az Európai Parlament részvételével történik ez, és minden héten foglalkoznak önök is az eszmával, illetve hasonló e, kérdésekkel, újabb fejlemények következnek, és az európai e, intézmények sora kezdi meg a működését a komplex piac szabályozása érdekében. Másodszorban a hitel nem teljesítési csereügyletekkel kapcsolatos javaslatot nemrég fogadták el, és ez megerősíti a jelenlegi szabályozást. Természetesen az Európai Bizottság nem vindikálja magát, magá, magának a jogot, hogy rendelkezzék a jó ötletek monopóliumával. Az Európai Parlament javaslata nyomán szilárdult, javult a szövegünk. Remélem, hogy minél gyorsabban eredményre jut a derivátum eh, derivatív termékeknek a szabályozása. 2010. december 14-én született a javaslat a sortolással kapcsolatban. Werner Langennek köszönöm az támogatást, illetve hogy segítette az előrelépést szakmai politikai szinten. Remélem, hogy a tanács szintjén megtörténik a beavatkozás, és az Egyesült Államok nyomán mi is előre indulhatunk, mert úgy tűnik, hogy ők előttünk járnak ezen a területen. Végül pedig a, a betét garancia területén az európaiak elvárják tőlünk, hogy hatékony védelmet biztosítsunk számukra itt is előre kell lépnünk. Ole Schmidt támogatását nagyon értékesnek tartom a befektetők védelme eh, érdekében. A szövegen túlmenően, tisztelt képviselők, amelyek, amelynek a legfontosabb pontjait felvillantottam. Nem ez az egyetlen javaslat, hanem számos kulcsfontosságú területnek a reformjára tett javaslatot az Európai Bizottság, és ezen dolgozunk a következő a következő hetek során. A BAL 3-as rendszert fogjuk megalkotni, amely a Bázel 3-as hatékonyabbá teszi a szabályozást, illetve ott már Karasz javaslata alapján folyik a munka, és 200 bank és pénzintézet szabályozását rendezzük majd. Ezt az Egyesült Államokra is kiterjesztjük, illetve egy 20 bank és pénzintézet szabályozása valósul majd meg. Remélem, hogy önök is támogatják majd ezt az ambíciózus célkitűzést. Tehát az európai bank szektornak a reformja lehető legnagyobb számú pénzintézetre ki kell, hogy terjedjen, illetve a biztosítási területre is. Ez a javaslat a bázeli mm, egyezmény betűjére, illetve szellemére támaszkodik. A nemzeti felügyeleti hatóságok számára rugalmasságot biztosít annak érdekében, hogy egy európai szintű megállapodásban rendezik ezt a területet. A harmadik nagyon fontos kérdéskör a menetrendünkben az, hogy a MIFID felülvizsgálatát is el kell végezni, amely a pénzpiacok szabályozásának új keretet ad hogy alternatív tárgyalások kezdődhessenek, és gyakori egyeztetésekről van itt szó. Markus Ferber említette, hogy már elkezdődött ennek a szövegnek a kidolgozása. Aztán negyed sorban a piaci visszaélések elleni fellépés Állin McCarthy vezetésével egy újabb fontos téma. És ez a pénzpiaci felelősséget rögzíti. Az ötödik csomag, amin dolgozunk, a vállalati felelősségvállalás, amely az átláthatóságot fokozza. És itt a hangsúly a kis és középvállalkozásokra esik. És egy új javaslatot fogadtunk el nemrégiben a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban. Gozesz úr volt az előadója a két előző szövegnek, illetve Klinz úr, egy fontos jelentés szerzője, Dominici úr, Dominici úr eh, pedig eh, szintén komoly munkát végzett ezen a területen. Mindenféle ideológiai megfontolás nélkül mondhatom, hogy nem arról van szó, hogy támadni vagy akadályozni szeretnénk, szeretném a hitelminősítő ügynökségeket, intézeteket, hanem az a szándék, hogy az államokat, az állam adósságot hitelesen, pontosan tudjuk minősíteni. Az utóbbi évek során nem teljesült, ugyanis ez a cél számos példa erre volt. És ekközben a hitelminősítés, amelyre szüksége van a gazdaságnak, fontos, hogy ne hangsúlyozza túl, illetve ne túlozza el a kiegészítő biztonság, illetve kockázatkezelésnek a kérdését. Tehát ennyiben szerettem volna általánosságban szólni. Az államadóság minősítésének a kérdéséről fontos az átláthatóság, és az Európai Felügyeleti Hatóság, az ESMA, illetve az államok előzetes véleményezése szolgálja a pontosságot szeretnénk a megfelelő tőkerészvételt biztosítani, Például a 10% feletti tőkerészesedést meg fogjuk tiltani az egyes hitelminősítő ügynökségekben, hogy átlátható maradjon a tulajdonosi szerkezet, és szeretnénk a civil, illetve pénzügyi felelősséget minél magasabb szinten biztosítani. Ez tehát az a koncepció, amely mentén dolgoztunk. Szeretnénk minél messzebb ható eredményekre jutni. És a biztosok kollégiumában biztosként is azt hangsúlyozom, hogy ez egy nagyon fontos terület, és persze eltérnek a nézőpontok. Tekintetbe kell venni a különböző véleményeket, és kollégáim javaslatát is figyelembe veszem. Természetesen további idő kell a részletek kidolgozásához, de a lehető legobjektívebben szeretnék eljárni a hitelminősítő ügynökségek szabályozásában, az ESMA felügyelete alatt. Ezt célozzák a javaslataink. Számos változást szeretnénk elérni az átláthatóság és a fegyelem érdekében. Tehát kollégáimmal együtt ezek az ambícióink, amelyeket szeretnénk elérni. És végül szeretnék felvetni egy olyan témát, amely szintén fontos, és említettem, hogy az egyik fő célkitűzésem másfél év óta, hogy meg tudjuk előzni a banki válságok kialakulását, mégpedig tartósan, fenntartható módon, hogy a bankok ne kerülhessenek nehéz helyzetbe, hogy fenntartható módon tudjanak működni. És számos aggály merült fel, Ferrer asszony, illetve Garcia Margalo képviselő adott ezeknek többek között hangot, és ennek nyomán született meg a bankok egészére vonatkozó javaslat, mégpedig rendszer szinten igyekszik kezelni a pénzintézeteknek a helyzetét. Szeretném minél előbb önök elé tárni majd ezt a szöveges javaslatot, illetve a miniszterek tanácsa is meg fogja vitatni. Eljön majd az alkalmas időpillanat, amikor erről az alapvető reformról vitát folytathatunk megfelelő egyensúlyra törekszünk egyrészt az ambícióink között és a reális adottságok között a másik oldalon. Tehát a cél, hogy megfelelő szabályozási rendszer alakuljon ki az egyeztetések fényében. Véglegesítjük lassanként a szöveget, és úgy gondolom, hogy a megelőzés mindig olcsóbb, mint a károk helyrehozása. Tehát a bankok esetében rendszer szintű megelőzésre van szükség szemben a károk utólagos rendezésével. És ezt célozza a jogalkotási szövegjavaslat. Ezt minél előbb igyekszem majd előterjeszteni. A Júri szakbizottság a következő napok során egy újabb kulcsfontosságú javaslatról tárgyal majd, amely szintén a G20-as szint egyik legfontosabb reformja. A könyvvizsgálati területnek az átalakításáról van szó. Szeretnénk megreformálni, megerősíteni ennek a területnek a hitelességét. Ezen dolgoznak a kollégák, illetve a biztosok eh, kollégiuma is egyeztet. Hidalgó úr eh, szeptember 13-án terjesztette elő az erre vonatkozó eh, javaslatát. Tehát, hölgyem és uraim, ezek az egyeztetés alatt álló témák, amelyek a napirendre kerülnek majd hamarosan, és ezek három színnel jelzett témák az önök menetrendjében, és a cél az, hogy minél tovább jussunk ebben a fontos munkában, és természetesen rendelkezésükre állunk az egyeztetések céljából. Igyekszünk elkerülni azt, hogy a bizottság túlreagálja a válság jelenségeit. 2010-ben, amikor egy kicsit úgy tűnt, hogy a válság talán távolabb kerül tőlünk, illetve a bankválság rendezése, ha megkezdődött volna. Úgy tűnt, hogy a szabályozási napi rendünket, illetve menetrendünket egy kicsit enyhíteni kellene. Azt mondták többen, hogy emeljük fel a lábunkat a gázról, és lassítsunk, ne túlozzuk el a szabályozást. Az államadóság romló helyzete azonban újra arra hívja fel a figyelmet, hogy nem tudunk a dolgok végére járni, hogyha lelassítjuk ezt a folyamatot. Töretlen az elkötelezettségem, hölgyeim és uraim, tehát vállalásainkat tartani fogjuk, a G20-as szinten levonjuk a tanulságokat a válság alapján, és érvényt szerzünk győződéseinknek. Tehát nem lehet Európát a válságból egyetlen intézkedéssel kirántani, egy sor intézkedésre van szükség. És ezek nagyon súlyos, komoly csomagot testesítenek majd meg hétről hétre az Egyesült Államokban is azt látjuk, hogy különböző intézkedések követik egymást a problémákra reagálva. Tehát a pénzügyi szektor szabályozása a nagy kihívás, amely előttünk áll, és a piac, a pénzügyi terület átalakítása azt célozza, hogy a reálgazdaságot tudja támogatni a pénzintézetek összessége mindjárt rátérek a 2012-es programunkra, elnök asszony, hiszen ez a mai téma nagyon nagy szerepet kapnak a, az európai polgárok ebben, és elsősorban a fogyasztók, illetve a pénzügyi szolgáltatások igénybevevőiként. Igyekeztünk minél kiterjedtebb körben intézkedéseket foganatosítani, illetve javasolni. A PRIPS kezdeményezést szeretném megemlíteni, amely az európai fogyasztók jogait fogja bővíteni a bankok ügyfeleiként és a pénzügyi szolgáltatók ügyfeleiként. Hiszen itt 11 ezer milliárd eurós piacról van szó, tehát gondoskodni kell a fogyasztók jogának a védelméről. Minden európai befektetőt megfelelően tájékoztatni kell. A pénzpiaci szereplőktől várjuk ezt. A cél az, hogy korrekt tájékoztatást kapjanak a befektetők, hogy átláthassák az érdekeiket, mielőtt a javaslatokról döntenek, illetve mielőtt bármiféle ajánlatot tesznek a pénzpiaci szereplők. Elvégeztük a szükséges konzultációkat, és ennek alapján a jogalkotási javaslat 2012 elejére készül majd el. A pénzügyi közvetítő szolgáltatók szerepét, illetve a NIF, MIFID területet szeretném megemlíteni, és a biztosítás közvetítői tevékenységgel foglalkozóknak a szabályozását 2010, 12 elején helyesebben egy horizontális javaslatot fogok majd előterjeszteni, amely a befektetők védelmét és a piac átláthatóságát szolgálja. November 30-án a tőkebefektetések témájában, ebben a fontos, kulcsfontosságú kérdésben teszünk majd javaslatot az európai vállalkozások védelmére. Aztán az úgynevezett shadow banking, az árnyékbanki tevékenység eh, témájában a G20-as csoport Kanni ülésén döntés született, és feltérképezzük az európai helyzetet, a jogi helyzetképet. 2012-ben itt is szabályozást szeretnénk bevezetni, és erre vonatkozó javaslatok születnek majd. A cél a piac átláthatósága a banki területen. Hölgyeim és uraim, és elnök asszony, ezzel szeretném zárni a rövid ismertetőmet, hogy a piac gyors fejleményei és a demokrácia közötti időeltolódás áll a figyelmünk középpontjában. Tehát a piac ingadozásait igyekszünk egy kicsit visszaszorítani az európai fejlődés, növekedés érdekében, mert az utóbbi időben és a múltbeli kilengések miatt a növekedés lehetősége jelentősen legyengült, illetve a növekedés kevésbé valósítható meg. Napi szinten keressük a megfelelő válaszokat, de ez mindig a jelenségek mögött kullog törvényszerűen. Ezért az a célunk, hogy a szabályokat és a rendszert megváltoztassuk a jövőre nézve, de ez idő kell. És a bizottság 2010. szeptember 14-én előterjesztette már a sortolásra és pénzügyi spekulatív tevékenységekre vonatkozó javaslatát, és mintegy 13 hónappal később sikerült ennek érvényt szerezni, tehát ezekhez a dolgokhoz idő kell. A reformok folyamatban vannak, és a hatásokat el fogják érni, különösen az európai felügyeleti rendszer területén láthatjuk ezt. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az önök támogatása nélkül mindez nem működhet, hiszen sok-sok feladat áll előttünk ahhoz, hogy tartani tudjuk a célkitűzéseket, előfeltétel, hogy egészséges, stabil bázisa alakulhasson ki a pénzügyi szabályozásnak, illetve a reálgazdaság támogatásának, növekedésének. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Nehéz dolog, amikor 29 téma van a pénzügyi szolgáltatások munkaprogramján felolvasom ki az, aki szerintem jelentkezett a listára, ha valaki nem hallja a nevét, és mégis szeretne hozzászólni, jelezze. Zsompóllal kezdem, aki bizonyal szeretne mondani valamit, szocialisták részéről Arlene, aztán Szilvi, Viki, Ké nincs itt, úgyhogy bizonyal, Sven nincs itt, úgyhogy Filip lesz. Igen. Aztán Söntis úr. Pascal először. aztán Söntis úr, aztán Philip, Liam, Diego, Leonardo, Diego Leonardo Elisa a sor. Valaki kimaradt? Holott jelezte? Akkor a lista teljes. Jean-Paul. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, először is kérdést úgy szeretnék önhöz intézni, hogy ez ne legyen redundáns. Biztos úr, elvéget nem is annyira kérdést intéznék önhöz, hanem bevezető elképzelést, illetve észrevételt szeretnék említeni a demokrácia és a pénzvilág kettősége kapcsán. Úgy tűnik, hogy a demokrácia egyesek szerint túlteng, és vissza kell szorítani, mások szerint a pénzügyi tevékenységeket meg kell regulázni. A cél az, hogy a politika világa gondoskodhasson a piac felügyeletéről, és Barózó úrnak, illetve Van Rompuy úrnak is mondom, hogy a piac soha nem tudja teljes mértékben önmagát szabályozni, mert alapvetően kockázatkerülő tehát a piac szereplői a kockázattal, improvizálással szembesülve eh, bizonytalanságot élnek meg. Tehát ez egyfajta ördögi kört indít be, ezt kell megtörni. És a, az Európai Bizottság elnöke napi szinten keresi az új ötleteket, az euró kötvények eh, formájában például sokan beszélnek erről, és úgy gondolom, hogy a bizottság miért nem viszi végig ezeket az elképzeléseket. Nyilván az előadó kolléga a hitelminősítő ügynökségek témájára kitér majd, tehát ezzel most nem foglalkozom. Csak annyit mondok, hogy benyújtunk módosító indítványokat, és reméljük, hogy a bizottság majd elgondolkodik ezeken a javaslatokon. És mi egyértelműen messzebbre mennénk a magunk elképzeléseivel, mint a bizottság, mert egy valódi olyan szabályzást kellene kialakítani az euróövezet országai számára, amely lehetővé teszi a pénzügyi nehézségek kezelését, és egyfajta szövetségi államrendszert alakítanak ki, de mivel nem ilyenben élünk, a cél az, hogy egyfajta védzáradékot alakítsunk ki. Az angol száz kultúrában ezt úgy mondjuk, hogy a 11-es fejezet védelmét kell kiterjeszteni erre az egész rendszer. A csődvédelem kialakítására van szükség. Tehát hatékonyságot szeretnénk, ön még jobban tudja, mint én, hogy mennyi erőfeszítésébe telik az eszmának, a hatóságoknak és a nemzeti felügyeleti szerveknek, hogy nyomon kövessék az eseményeket, és hogy a legnagyobb hitelminősítők munkáját valahogyan kezelhetővé tegyék. Október 18-án az ESMA nem tudta még megmondani, hogy a három legnagyobb hitelminősítő milyen értékelést hoz majd október végén, és az Európai Bizottság a hitelminősítő ügynökségek kapcsán számos problémával szembesült, és végül talán kialakul a kerete a hitelminősítéseknek, és hogyha az ESMA-nak a szerepét világosabban látjuk, akkor annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy egyelőre nem szabad lassítani. Nehéz időszakot élünk, tehát éppen elszántan előre kell haladni. Azzal szeretném zárni, biztos úr, hogy itt a parlamentben nagy többsége a képviselőknek támogatja az ön elképzelését, az ön munkamódszerét, mert észszerű, intelligens pénzpiaci szabályozás felé mutat ez a munka. Nem szabad lassítani a szabályozási tevékenységet, nem szabad az ágazat felügyeletét lelassítani. A cél az, hogy jobban kézbe tudjuk venni a kockázatkezelést, és hogy a pénzügyi terület az valóban a gazdaság szolgálatába álljon. Okay. Uh, commissioner would like to collect... A biztos úr jelezte, hogy inkább összegyűjtene pár kérdést, és azokra együtt válaszol, ezért Arlene következik. Köszönöm. Elnézést kell kérnem, hogy a brit sajtó, eh, persze nem csak a brit sajtó, eh, lengyel támadja önt, és hogy eh, Barnier a britek ellen szólt az egyik cím lap. Nos, én azt gondolom, hogy egy átlátható, nyitott pénzügyi piacért dolgozunk mindannyian, ez a mi feladatunk is ebben a szakbizottságban, nyilván ön is ezért dolgozik. Én csak üdvözlni tudom a a CRD 3-as végrehajtás terén végzett munkáját, hiszen mm, segíthet sokat a végrehajtásban nekünk is, sokat tesz ennek érdekében. A kérdésem az, hogy milyen lépéseket kíván tenni azon tagállamok ellen, akik a CRD3-at nem hagyják végre, illetve milyen üzenetet kell küldenünk a bankok irányába, az így az év vége felé, amikor mindenki a premizálásra készül, mert készpénz prémiókat előre dörzsölik a markukat. Nos, a likviditás vagy a, a, vagy a javadalmazás terén a CRD, crd 3 egyértelmű kitételek szerepelnek. A brit állami kormány megbízott, aki pontosan a nagy fizetések ügyét felügyeli, és felhívta a figyelmet arra, hogy 5000 százalékos fizetés növekményt tapasztaltak például a Barclay vezetőinél, és általában a pénzügyi ágazatban 75-ször többet keresnek a banki vezetők, mint az átlag, átlag munkavállaló. Azt hiszem biztos úr, hogy végre kell gondolkodnunk azon, hogy Európa szerte mindenki a megszorításokat eh, nyögi. Ilyenkor a megszorítások idején azt hiszem, hogy nem a legjobb üzenet, hogyha így megemelik a banki vezetők eh, bérét ezért olyan fontos az, amit ön tesz az európai pénzügyi piacért. Köszönjük, mondja az elnök asszony Sophie. Merci de revenir de... Köszönöm, biztos úr, köszönöm, hogy ismét eljött a szakbizottsághoz. Jean Pault szeretném követni az észrevételemmel. Önt és a bizottságot. A helyzet valóban arra késztette, hogy megalkossák a javaslatokat, amelyeket ismertetett, és mi ezt támogatjuk. Úgy látjuk, hogy előre kell haladni, egész addig, ameddig be nem következnek az elvárt eredmények. Egy alapvető kérdést szeretnék feltenni önnek. Köszönöm, hogy ismertette a helyzetképet, és jól összefoglalta, hogy hogy állnak a tétek pillanatnyilag általánosságban, illetve az Európai Bizottság szempontjából nem is annyira a jogalkatási funkciónk, hanem a folyamatos értékelő funkción kerül előtérbe. És a felügyeleti területen többen fel teszik azt a kérdést, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogyan fog ez megoldódni, és a gazdaság irányítási kérdés áll az érdeklődés homlokterében. Néha az a benyomásom, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítunk a szövegeknek, a szabályozásnak, például a stabilitási paktum beillesztése a szerződésbe. De kevesebb hangsúlyt kap a fegyelmezett végrehajtás. És egy fontos küldetés említendő itt. Ki kell várni, hogy például a kilátásba helyezett lépések megtörténnek-e, aztán fölmerült az eredményjelzőnek, eredményjelző táblának a kérdése, és a parlament ez lenne a kérdésem. Ön szerint hogyan játszhat ebben konstruktívabb szerepet, hogy nem csak a norma elfogadásához járuljunk hozzá, hanem a polgáraink javára a végrehajtás hatékonyságát is hogyan tudnánk elősegíteni. Hogyan tudjuk a visszajelzést eh, szolgáltatni, illetve elősegíteni. Nyilván nagyon sűrű az önök menetrendje, hiszen itt rengeteg feladatot kell rövid időn belül végrehajtani, de a kérdés az, hogy a szabályok elfogadása hosszabb távon hogyan tehető állandóbbá, nyitottabbá, hogy a társadalmat jobban be tudjuk vonni, hogy ők is ellenőrizhessék a végrehajtást. Köszönöm. The commissioner will take those three questions. Kérdés egyszerre veszi és fogja megválaszolni. je pense euh, profondément, je... Alapvetően Jean-Paul Gozesnek, sőt mindenkinek azt tudom mondani, hogy bár ez nem szokásszerű, de nem ez a bevett koncepció, de a pénzpiacoknak el kell fogadniuk, akár tetszik, akár nem, hogy a társadalom szabályozni akarja őket. Ez a mi feladatunk, szerepünk. Mindenki a maga helyén javaslatokat alkot, illetve jogszabálytervezeteket készít ennek érdekében. És az Atlanti óceán túloldalán, illetve a világ számos más táján is komoly hiányosságokat mutat ez a terület. A pénzpiacok, illetve a pénzügyi szereplők szerepe kapcsán nyilván egy stabil keretet kell kialakítani bármilyen vállalkozást irányít az ember, nem tudja kezelni a folyamatosan változó helyzetet. Tehát stabilitást kell biztosítani, és nincs túl sok időnk ennek a stabil keretnek a kialakítására, mert párhuzamosan kezelni kell a válságot is. És Jean-Paul Gauzes szavait megértettem és megszívleltem a hitelminősítő ügynökségek kapcsán. A sajtót nem minősíteném, Arlene McCartney felhívta a figyelmünket a, a e brit sajtónak a reakcióira, és jó lenne, hogyha a közös munkánk realitásait, illetve a kemény erőfeszítések eredményét is látnák, értékelnék. Hmm, az IMF, az ESMA részvételével felfüggesztette az egyes tevékenységeit, és ez azt szolgálja, hogy a felügyelet kialakulhasson, hogy a stabilitást a rendszerbe be tudjuk építeni. És a kollégák természetesen joggal várják el a céloknak a teljesülését, illetve várják az eredményeket egy teljesebb körű értékelésre van szükség. Jean-Paul Gozes is erre hívta fel a figyelmet. Nem ez lesz az első alkalom, és a sortolás kapcsán annyit tudok mondani, hogy a parlament továbbfejlesztette, konszolidálta az Európai Bizottsági Javaslatot. Ma az ESMA mintegy 30 ügynökséget, a regisztrált ügynökségek közül mintegy 30-at felügyel, és a közösen összeállított szabályozási keret szolgál ennek a hátteréül. Jean-Paul Gozesnek annyit tudok még ehhez hozzátéve elmondani, hogy a jelentés fényében is bízom abban, illetve Major úr és a többi vezető nagyon sok munkát végzett, és az eszközök tekintetében az USA-ban, illetve nálunk is nagyon lényeges az eszközöknek a figyelembevétele, mert az FTC és mások is a szükséges eszközökkel tudnak csak hatékonyan e, eljárni. A független felügyelet az egy nagyon lényeges feladat, és hatékonyan kell végrehajtanunk a magunk hatáskörén belül az elhatározott intézkedéseket. Az EBA, illetve az ESMA szolgálja a feladatok ellátását, és én bízom abban, hogy ők helyt fognak állni majd. Nyilván nálunk van a kezdeményezés joga. És ezzel élve javaslatokat kell tennünk. Például nem feltétlenül gondoltunk a következő területre. A Standard Poor's mm, komoly nehézségei döbbentettek rá, hogy ezt a területet is meg kell vizsgálni, szabályozni kell. A hitelminősítőknek fizető, előfizető ügyfelei vannak, akik az ő információk alapján hoznak döntéseket. És fel kell tenni a kérdést, hogy normális helyzete, hogy előjogot kapnak bizonyos ügyfelek, illetve egy előfizetői rendszerben olyan információkhoz juthatnak hozzá, amelyekhez mások nem feltétlenül. Tehát ez az a keret, amelyet igyekszünk szabályozni a javaslatunkat. Jean-Paul Gozesznek köszönöm a bátorítást. McCarthy asszonynak pedig azt szeretném elmondani, hogy a kritikával szemben hálásan fogadtam, hogy mellénk áll, és számos brit kollégával alapvető nézeteltérésünk van, nem csak a sajtóval. A belső piac biztosa egy francia, és ez számukra nehezen elfogadható tény. Tehát az, hogy egy francia állampolgár kerüljön a belső piaci szolgáltatás biztosi pozíciójába. Ez egy merőben szokatlan dolog, mint egy 60 éve nem volt hasonló fejlemény, és ezzel együtt azt szeretném elmondani, hogy a londoni City szerepe, helye nagyon fontos, kiemelt, és Európa számára ez egy esély, hogy Londonnal hangsúlyozott kapcsolatokat ápolunk. A City nagyon erős szerepet visz a pénzpiaci finanszírozási területen Európa egészének a javára. És az intézkedéseink azt célozzák a britekkel, illetve a City bevonásával, amelyen rendszeresen értekezek. Múlt héten is tanácskoztunk, tehát a cél az, hogy a pénzügyi terület fejleszthessen, fejlő, fejlődhessen, és a 2008-as válság megrázta megmozgatta a szétét is, és a cél az, hogy szilárd alapokon folytathatódjon, folytatódhasson a tevékenység. Eddig a javaslatunkban azért tudtunk előrelépni, mert a pénzügyminiszteri tanácsban egy öntető támogatás övezte a brit kormány részéről is a javaslatokat. És nem szabad türelmetlennek lennünk, a jó átültetés, végrehajtás alapvető jelentőségű, és a kötelezettség szegési eljárás számos tagállam ellen megindulhat, azért, mert eddig nem ültették át a megfelelő jogszabályokat. Hát már meg is indítottuk a kötelességszegési eljárást. Megkárti asszony a javadalmazási tervek, illetve prémiumok kapcsán elmondott véleménye ez annyit fűznék hozzá, hogy a tőke megfelelőségi követelmények hármas változatának érvényt fogunk szerezni, és folyamatosan értékeljük a prémiumok megfelelő kifizetését, a szabek betartását önmérsékletre szólítunk fel. Nem vagyok benne biztos, hogy az önkéntes mérséklés megfelelő eszköz. A cél az, hogy a prémiumok, illetve a fizetések ne szabaduljanak el, mert úgy gondolom, hogy ez egyszerűen védhetetlen és megmagyarázhatatlan a válság közepette, hogy sokszorosára nőjenek ezek a kifizetések. Azt várom, hogy az Európai Tanács is döntést hozzon. Október 27-én szó volt arról, hogy a bankrendszerben a 9%-os feltőkésítési intézkedésnek a feltétele az, hogy a megfelelő színvonalra jusson a tevékenységük, tehát enélkül nem tudunk tovább lépni. Szilvi Gulár pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy számos szövegjavaslatot tettünk le az asztalra. És tulajdonképpen ez a G20-as irányítási kérdések közül érint egy sor különböző területet. Én magam is említettem, hogy némely szövegen még dolgoznunk kell, egy kicsit több idő kell ahhoz, hogy a részletek kialakulhassanak. Barózó úr igyekszik egyensúlyt teremteni, és a belső piac fejlődését is azt szolgálja, hogyha ez így valósul meg. Tehát január eleje vagy december vége környékére várható az elektronikus kereskedelmről szóló javaslat. Tehát nyilván, hogy elkerüljük a jogalkotási zsúfoltságot, illetve hogy áttanulmányozhatóvá tegyük a javaslatokat, megfelelően el kell őket időben osztani. Ez ennyit fűznék hozzá a menetrendünkhöz. Aztán az értékelést tekintve odafigyelünk rá, hogy az Európai Parlament is a megfelelő szerepet betölthesse. Szilvi Gulár utalt arra, hogy nagyon nagy számú jogalkotási javaslat eh, szerepel a terítéken. A hatos intézkedés csomag például az egyike ezeknek és az Európai Bizottság a következő hetekben operatív szinten tovább dolgozik majd ennek a területnek a kezelésen, illetve a költségvetési vonatkozásokat, a felügyeletet is kezeljük. Tehát igyekszünk demokratikusan lefolytatni ezt az eljárást, a közösségi eljárás mentén, európai módon. Politikusként egyfajta technokrata megközelítésben végezzük a munkánkat, de ugyanakkor a demokráciának is teret kell biztosítanunk. Tehát, hogyha erősítjük a struktúrákat, a költségvetési ellenőrzést az államok vonatkozásában, tehát az államháztartási felügyeletet megerősítjük az euró működőképességének a megőrzése érdekében, akkor demokratikus ellenőrzési mechanizmusokat kell érvényesíteni a nemzet és az európai parlamentek munkájában is. Nagyon fontos, hogy Szilvi Gulár kérdésére reflektálnék ezzel, hogy a társadalom a parlamenti képviselők munkáján keresztül részt vehessen, illetve magyarázatot kapjon arra, hogy mi történik, és a leggyorsabban, leg komolyabban eh, előre kell lépni a szabályozás magyarázatában. A mandátum a második felében a fogyasztóvédelemmel, az ezzel foglalkozó javaslatokkal eh, fogok majd munkát végezni, mert úgy gondolom, hogy nem elég megalkotni a jogszabályokat, hanem hatékonyan végre is kell őket hajtani. Ennyit szerettem volna elmondani arról, hogy számítok az önök részvételére, hogy megtörténjen a szövegek javaslatok végrehajtása, illetve a végrehajtás értékelése. Például az új eszközök kezdeményezéseknek a működése a gyakorlatban az visszajelzést indokol és értékelést igényel. Tehát a cél az, hogy hatékony pénzügyi szabályozás alakuljon ki. Köszönöm, úgy tűnik, hogy a végrehajtás, a végrehajtatás legalább olyan szexi lett, mint az új jogok, friss jogalkotás és a bizottság. Ezzel is, és mi is annyit foglalkozunk, mint az új jogok megalkotásával, az nevezetesen, hogy ezek végrehajtásra kerüljenek, legalább ilyen fontos. Pascal Sant, Suntis és Lambert képviselők kapnak szóval Pascal először. Nem, kimaradt valaki. Viki is bekerül majd a sorba. Akkor először Viki. Köszönöm, Sharon. Sokat beszélgetünk, beszélünk a gazdasági növekedésről. Hát vég, komolyan is kell venni ezt, különösen akkor, amikor nagyon pici a bizalom a piacokon is, meg a fogyasztók részéről. E- e- erre vonatkozóak a kérdésenek a végrehajtási kérdésekkel kapcsolatban ezt nem akartam megemlíteni, de mégis meg kell. Konkrét megfogalmazásokkal éltünk a KKV-k érdekében, kivételeket megfogalmazva, hogy hozzáférjenek a tőkéhez a KKV-k. Nem tudom, hogy ezeket végig is viszik-e. Kérem, hogy segítsen ebben a KKV-ket segítő kivételeket megfogalmazva a tőkepiacokon. A lakóingatlanok jelzálogát illetően ha a javaslatokat meghallgatjuk, látható, hogy minden európai jelzálog ott minden egyes személynek minden egy országban egyforma körülmények között kell lenne kínálni. Ez rendkívül drága lesz. Remélem, hogy itt működik velünk abban, hogy biztosítsuk, garantáljuk, hogy a, a felelőtlen hitelkihelyezést megakadályozzuk és megvédjük a fogyasztókat, de azért meg kell próbálni a költségeket is valahogy kezelni, mert akkor nem ö, jutunk sehova. A SIFIZ esetében nagyon aggódom, amiatt, hogy csak végül is lehet, hogy a SIFIZ jut, be a, jut hozzá a pénzügyi piacokhoz a feladata egyrészt az, hogy a pénzügyi intézményeket védje, ám látnunk kell biztos úra vonatkozó kockázatot is. Aztán a tőkekövetelmény irányelvvel kapcsolatban egyetértek abban, hogy egy egységes szabályrendszerre van szükség, a tőke meghatározása, a kockázati súlyú ö, saját tőke ö, definíciója egységes kell legyen az átláthatóság érdekében, azonban azzal nem értek egyet, hogy minden országnak ugyanolyan szintű rátára van a szüksége. A magam részéről Mario Draghi, Trisi úr, az EKB részéről, és nagyon sok tagállam képviselője, és a Rossi úr meg én is kifejeztük ezt. Kérem biztos úr, tekints át velünk még egyszer, hogy hol kell alkalmazni az egységes szabályrendszer a tőkekövetelményi követelmények tekintetében, és hol nem. Létfontosságú az Európai Eurózónán belüli országok szempontjából. Különösen azon országok szekintében, amelyek nem tudják saját kamatlábaikat kezelni, hogy olyan makroprudenciális eszközök jönnek létre, amelyek a buborékok kialakítását, kialakulását megelőzik. Köszönöm, Pascal. Oui, j'avais trois, trois remarques et questions három észrevételt, illetve kérdést szeretnék gyorsan föltenni. Az első a deleveraging-el, a tőkekivonással foglalkozik, mert hát ez egy kulcseleme annak a szekvenciának, ami éppen most következik be. Tehát a bankok a saját forrásaikat jelentős összegben vonják ki, és csökkentik a kitettségüket, a kockázatot és a reálgazdaság kárára hajtják ezt végre, hiszen kevesebb hitelhez lehet jutni, illetve ennek nagyobb a költsége, stb. stb. Tehát az októberi tanács döntése október 26-án úgy szól, hogy nyomon kell követni európai szinten, hogy a bankok hogyan biztosítják a saját források megfelelő felhasználását, illetve növelését. Sürgős döntésről van szó, mert egészen konkrétan a bankok mint hogyha épp az ellenkezőjét tennék ennek, tehát ezért nagyon fontos, hogy ezt figyelemmel kövessük. Nem rendelkezem konkrét információkkal, ön rendelkezik-e, illetve hogy néz ki ez a folyamat, mik az eszközök, és az Európai Bizottság akar ebben szerepet vállalni, mert ez egy fontos kérdés. A tőkekivonás ellen tőke áttétel csökkentés terén hogyan gondoskodik a megfelelő folyamatokról, hogy a reálgazdaságot tudják a bankok finanszírozni. Aztán a következő észrevételen a CDS hitel nem, te, hitel nem teljesítési csereügyletek területére szerettem volna fölhívni a figyelmet. A a csereügyletek értékesítése, illetve kezelése terén úgy látom, hogy a bizottság fontos munkát végzett, és kompromisszumot igyekszik találni. Ha már felmerült a kérdés, akkor a vásárlás, és nem a kibocsátás az, amire a hangsúlyt kell eh, helyezni, mert ma a fő probléma az, hogy a prudenciális szabályok értelmében a bankok képesek fedezni az intézmények által kibocsátott fedezeti ügyleteket, és így elkerülhetők a valódi prudenciális szabályok. Tehát a rendszer szintű biztonságot növelné, hogyha sikerülne kezelni ezt a területet, és valamennyi frakció itt a parlamentben egyetért, hogy valamilyen megoldásra szükség van, és 19, illetve 29 szöveg, ahogy az elnök emlékeztetett erre, szerepel előttünk, amelyek mind a prudenciális előírásokkal foglalkoznak a kibocsátók kapcsán. Máskülönben túl kockázatos lenne ez a terület, és azzal zárnám, hogy az emír ma nem képes kezelni ezt a kockázatot, mert vagy derivatív termékekkel oldják meg ezt a feladatot, illetve biztosítékok által nyújtanak rá fedezetet, mindenképpen ellentétes elemekből áll. Köszönjük, Nikolász. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Köszönöm Bárnyé biztos úrnak, hogy ismét ellátogatott közénk az Ekon szakbizottságba, ismét időt szakított ránk. Nagyon nagyra tartom az ön munkáját és az elkötelezettségét. Ez egyértelmű egyébként a válaszaiból is egy érdekes dologra reagálnék, amit ma hallottunk öntől, és talán még egy kérdést is intéznék önhez. Először is a megjegyzés. A bevezetőjében roppant érdekes dolgokat sorolt fel, főként a jelenleg is folyó, mindenki által nap, mint tapasztalt válság kapcsán. Nem csak öntől, más biztosoktól is hallottuk már azt az indoklást, hogy a piac és a demokrácia működése között igen komoly időeltalódás eh, van. Nekem ez egy kicsit túl könnyű érvnek tűnik, bizonyos dolgokra nem ad magyarázatot. Például arra sem, hogy a bizottság miért késik mindig, miért mindig csak utólag reagál és lassan reagál a dolgokra, és igen, gyakran rossz úton indul el először. Ez nem személyes megjegyzés, ez általában az Európai Bizottság egészére igaz. Lehet, hogy az Európai Bizottság nem képes, vagy nem akar, vagy se nem képes, se nem akar időben előre reagálni a dolgokra. Ez legalábbis az én olvasatom. A válsághoz sajátosan állnak, ami a saját logikájuk diktálja például a válaszokat. Nézzük meg például a hitelminősítő intézetek ügyében adott válaszukra. 2009-ben az eurózónában legalábbis mindenképpen Görögországot vizsgáltak. Görögországnak adott hitelminősítést, amikor kiadták. A, vagy itt van például a Lehman, a Lehman Brothers egészen az utolsó pillanatig, az összeomlásig igen jó hitelminősítéssel látták el. Nekem ez eh, megkérdőjelezi a hitelminősítő intézetek szavahihetőségét vagy hitelességét. Nem véletlen, hogy a hitelminősítő intézetek eh, ellen eh, ilyen komoly, ennyire a közvélemény előnök fordult, hiszen ennyire nagyokat ilyen gyakran tévedni, hát bizony ez ez, ez óriási hiba. Komoly botrányok is voltak, botrányoknak a végére kell járni, a bűnösöket pedig meg kell büntetni, hiszen ha ez nem történik meg, akkor megint csak a hitelesség kérdőjeleződik meg. Az önök feladata ez. A görög távközlési szervezetről most inkább nem is beszélnék, eh, hogy ott mi történt, talán arra majd két oldalú van kitérhetünk. De a közbeszerzést mindenképpen megemlíteném, hiszen felmerültek a vádak, hogy a Siemens például, és az MAN, a MAN, igen komoly korrupciós ügyekbe keveredtek, és komoly kenőpénzekkel próbáltak szerződéseket elnyerni. Az Európai Bizottság ez ügyben végzette bármiféle vizsgálatot, illetve ha igen, akkor mire jutott, mennyire tartották tiszteletben a meglévő közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat. Úgy tűnik számomra, hogy választ kell végre adni azokra a kérdésekre, arra a kérésre, hogy ki a felelős, eh, kinek kell elvinnie ezt a parhét. Köszönjük, mondja az elnök Filip. Monsieur le 17 question. Biztos volt. 17 kérdésem, három észrevételem és két megfontolandó ügyem van, de hát kevés az idő, úgyhogy csak egy kérdést teszek fel. Persze viccből mondtam az előbbieket. Arra szerettem volna rákérdezni, hogy hogy alakulnak a keretek. A demokráciát említettem. A demokrácia ügyében konkrét javaslatom van, és három-négy olyan terület van, ami nem szerepel a javaslatban, és időt nyernénk, hogyha ezek is bekerülnének nagyon röviden. Egyes, a szifisz. meg kell vizsgálni, hogy mit tehetünk, mi a megfelelő hely és idő arra, hogy rendszer szinten szabályozzuk. Rendezzük a problémát, és utána folytathatjuk a munkát. Második elem, ezúttal a britekkel értek egyet. Úgy gondolom, hogy a brit szabályozó hatóságok részéről jó elképzelés hogy a ring fencing témát javasolták a banki, eh, illetve pénzintézetek között. Hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy ezeket elválasszuk egymástól? Ez részint Nagy-Britannián, részint rajtunk múlik. Nálunk hogyan oldható meg? Nyilván Nagy-Britannia és Európa része, csak hát persze a kontinens eh, vagyunk mi, és úgy gondolom, hogy megvan erre a megfelelő eszköz, az árnyékbanki tevékenységek kezelését a likviditás biztosításával lehet megoldani. Tehát a normál bankok, illetve az árnyékbankok között egy közvetítő mechanizmust tudunk igénybe venni, és így tudjuk a megfelelő keretben szabályozni Néhány intézkedéssel tudjuk mindezt megkönnyíteni, és ezzel időt nyerünk. Egységes keretet kell kialakítanunk, nem szabad megtöbbszörözni a párhuzamos megoldásokat. Nyilván több egyéb kérdésről is lehetne beszélni, ennyit szerettem volna. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Szilvi Gulár kérdésére még egy mondatot szeretnék elmondani. Tehát van egy olyan kérdés egy olyan eszköz, ami nagyon hasznos az ön által említett szerepben, illetve a bizottság ellenőrzése szempontjából. A szövegek egészéről egy összegzést fogunk majd megjelentetni a jövő elején. Én úgy gondolom, hogy ez világosabbá teszi majd a képet, tehát egy hasznos eszköz lesz az átláthatóság terén szeretnénk úgymond kalibrálni, finom hangolni, egyeztetni a szöveget. Aztán sokat dolgoztam a következő témán, hogy ellenőrizzem a másik finom hangolandó területet, hölgyeim és uraim, egymással össze kell, hogy hangoljuk a részint az európai, részint a transatlanti, részint pedig a kínai szabályozásnak az elemeit. Tehát ez egy olyan vezérfonal, amely összeköt bennünket, és el kell kerülnünk a párhuzamosságokat. Egyetértek azzal a növekedés kapcsán, hogy kulcseleme a bizalom, a piaci bizalom helyreállítása. És fontos tudnunk, hogy merre tartunk, eltökéltem, haladnunk kell, nem szabad tévednünk, és mérhető eredményeket kell biztosítanunk. Nyilván mindenkit nagy figyelemmel meghallgatok, de elsősorban a konkrét eredményekre kell helyezni a hangsúlyt. A lehető leggyorsabban meg kell alkotni a szabályozási keretet, hogy a stabilitás helyre állhasson, és hogy valóban helyreállítsuk a bizalmat is. Ezen dolgozunk az úgynevezett prospektus, illetve a jogszabályok végrehajtása terén. És Nagyon fontos az átláthatóság, illetve a számviteli ellenőrzésnek a helyreállítása. Az átláthatóság nélkül nem tudunk előrelépni. A vállalkozások átláthatósága az, ami vezet bennünket ebben a munkában, és itt különösen a kis és középvállalkozások megfelelő ösztönzését szeretném hangsúlyozni. És az európai tőzsdén szeretnénk tőkebevonási lehetőségeket biztosítani a kis és középvállalkozások számára. A megfelelő modellben például a skandináv vagy a német modellt tekintetbe véve. Ezek nagyon hasznos például szolgálnak. Egyelőre még a jelzálok hitel témakörrel kapcsolatos szövegeken dolgozunk, ezeket egyeztetjük, begyűjtjük az észrevételeket, és egy stabil, egységes európai keretet szeretnénk kialakítani. a CRD négyet tekintve, nagyon jónak tartom ezt az elképzelést, és a, az ingatlan ágazatban ez egy hatékony szabályozás alapja lehet mind a bankok, mind a gazdaság szereplői szempontjából. És a parlament támogató szerepéről annyit tudok mondani, hogy július 20-án elfogadtuk azt a szöveget, ami rugalmasan kezelhetővé teszi az indokolt intézkedéseket, illetve ezeknek a bevezetését. Nyilván tagállamonként eltér az piaci helyzet. Szigorúan szabályozni kell a tőke megfelelési követelményeket. A kettes pillér keretében stabilitást kell biztosítani, illetve felügyeletet kell lehetővé tenni. A nagyobb összegű beruházások esetében, ott, ahol egy vállalkozás vagy több vállalkozás ugyanabban a régióban vagy ugyanabban a gazdasági eh, ágazatban tevékenykedik, és komoly kockázatot testesít meg. Tehát több tőkét kell biztosítanunk anticiklikus jelleggel a bankok számára. Az Európai Bizottság, nyilván önök is követték az eseményeket, egy szigorúbb javaslatot terjeszt majd elő. Szigorúbb követelményeket alkotunk. A pénzügyi stabilitás ma már nem tekinthető megfelelő garanciának az eszközök összességén keresztül az Egyesült Királyság, illetve egyéb országok, például Svédország kiegészítő intézkedéseket vezetnek majd be a bankok saját tőke megfelelése előírásába. És a vonatkozó jelentés, amelyet teljesen egyetértek, illetve nyomon követtem az alakulását, amennyiben megszületik a megfelelő döntés a CRD 4 megalkotásáról, akkor ez a megfelelő irányba visz bennünket. És az Európai Tanács is erre hívta fel a figyelmet. Az Egyesült királyságnak is támogatnia kell az egységes pénzügyi piacot, illetve az egységes szabályozást. No, I wasn't talking no, the UK. Én nem az Egyesült Királyságról beszéltem. Svédországot említettem, illetve más országokról szóltam. Az Egyesült Királyság a legelszántabb védője, proponálója volt ennek a javaslatnak. És Svédország, Anders Borg, svéd miniszterrel beszéltem erről a témáról, és egyetértettünk. Én azt szeretném, hogyha az európai egységes keretet mindenki tiszteletben tartaná nem szabad 27 különböző banki szabályozási keretet kialakítani, amelyek egymásnak is mondanának. Tehát ezért fontos, hogy egységes szabályzatot tudjunk önökkel együtt megalkotni, és ennek keretében szabályozzuk a pénzügyi szolgáltatások egységes piacát. Nézzünk egy konkrét példát. Különböző háttérben születnek ezek a szabályok a banki prudenciális felügyeletre hogy mondjuk a balti államok esetét nézzük, akkor a felegyeleti hatósággal együttműködve kell majd egy európai keretbe illeszkedő megoldást találni. Tehát ez, ezt a lehetőséget ebben a folyamatban tudjuk majd kialakítani. Ami pedig a tőke áttételnek a lecsökkentését illeti, azt látjuk, hogy gyorsul ez a folyamat, illetve a kivonások felgyorsulnak. Az Európai Tanács komoly agának adott hangot. Néhány napja pénteken beszéltem az Európai Bankfelügyelet elnökével, és arról beszéltünk, hogy egyrészt ők megkapták az erre vonatkozó hatásköröket, és szeretnénk, hogyha a jövőben végrehajtanák ezeket a szabályokat a nemzeti felügyeletekkel együttműködve. És a tőkeáttételi csökkentéseket ebben az ágazatban meg kell akadályozni, szabályozni kell, és folyamatosan tartom vele a kapcsolatot ebben az ügyben, mert ez egy nagyon aktuális aggály ami a gazdaságba vetett bizalmat csökkenti. Aztán a hitel nem teljesítési csere ügyletek eh, kibocsátóinak a szabályozása szintén nagyon fontos, és eh, Konfen úr egyértelműen arra hívta fel a figyelmet, hogy a eh, CDS kibocsátói között vannak nem pénzintézetek, amelyek kivonhatják magukat a szabályozás alól, illetve tőke megfelelősi követelmények sem vonatkoznak rájuk. Valóban így áll a helyzet, és egyrészt a bázeli szabályozás erre kiterjed, de nyitottak vagyunk a részleteknek a kidolgozására, a keret kiegészítésére. Tehát erről a konkrét kérdésről annyit tudok mondani, hogy megfelelő jogalkotási eszközzel tudjuk kezelni. Suntis úr kérdésére annyit tudok mondani. Türelmetlenséget fogalmazott meg az Európai Bizottsággal szemben, és azt tudom válaszolni, hogy számos szövegjavaslatot tettünk le az asztalra. Megfogalmazhatók olyan észrevételek persze, hogy túl későn és túl keveset tettünk, nem találtuk meg a megfelelő megoldásokat, nem voltunk elég gyorsak. Ugyanakkor nem tartom értelmezhetőnek azt, hogy mivel konzultációra is szükség van, ez több hónapot vesz igénybe, tehát nem lehet egyszerre ellentmondásos követelményeket támasztani. Nyilvánvalóan a CRD 4 komoly szakmai, jogi megfontolásokat vet fel, és több mint száz oldal a szövegnek a hossza. És minden egyes apró kis kitételnek igen komoly lehet a hatása, tehát oda kell figyelnünk a szöveg megfelelő kialakítására. Aztán a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatban korábban már említettem, hogyha megvizsgálja az a múlt héten előterjesztett szövegünket, akkor a szabályozói e, keretben rögzítjük például az összeférhetetlenségnek a kérdését, és ezeknek az intézeteknek túlhatalmuk van, erre oda kell figyelnünk, és a prudenciális szabályokat érvényre kell juttatnunk a kockázatfedezeti alapoknak a működését is hatékonyabbá kell tenni, és a hitelminősítést egy átlátható, megfelelően működő rendszeré kell tennünk. Különösen fontos ez a Csuntis, által, Csuntis úr által említett állami adósság minősítés területén, mert ez sok államot érint, veszélyes eh, helyzetet alakíthat ki. Tehát nagyon fontos, hogy előre tájékoztatást kapjanak a lehetséges leértékelésről, leminősítésről az államok, hogy tudjanak reagálni. És a megfelelő eszközöket készenlétbe helyezhessék, hogy kezelni tudják a problémát. Aztán az OTE kérdéskörről annyit tudok Sunti úrnak mondani, hogy itt a privatizációt is említettem legutóbb a plenáris ülésen, ahol már szóltam erről, és bízom abban, hogy az európai eh, joganyagot tiszteletben tartja Görögország és a belső piaci szabályoknak is megfelel majd. A görög kormány önkéntes döntéssel megindította ezt a privatizációt, és a válaszomat írásban fogom majd kiegészíteni. Lambert úr több koncepciót is felvetett, új elképzeléseket. A szokásos, invenciózus meglátásait megosztotta velünk. Ezeket én nagyra értékelem, és e, nagyon szimpatikusnak találom. A három területre szeretnék központosítani, a SIFIZ az első ezek között. Én ezzel foglalkoztam, dolgoztam ezen, és definíció szerint transnacionális, illetve transatlanti megoldásról van szó, tehát meg kell nézni, hogy mi történik más országokban, és együtt kell működnünk. Ez gyakorlatilag egy gazdaságirányítási eszköz, amely világméretekben működik. A pénzügyi stabilitási testület, illetve rendszerkockázati testület képes kezelni ezeket a problémákat globális megközelítésben az Egyesült Államok esetében úgy merül fel a kérdés, hogy a már elhatározott Bázel 2-es másfél éve életbe lépett szabályot alkalmazza egyáltalán, még mielőtt a Bázel 3-mal egészítjük ezt ki. Tehát a SZIFIZ esetében is így merül fel a kérdés. További idő szükséges ehhez hogy ezt meg tudjuk állapítani. Aztán a feltőkésítés és a további tőke biztosítása nem feltétlenül elégséges eszköz, nem egy önmagában álló eszköz, hanem az eszköz készletnek az egyik eleme. Kiegészíti a többit a válságkezelése érdekében. És a CRD négy ügyében nagyon szívesen megnyitom majd a vitát az adott megfelelő időpillanatban számomra a bankszabályozásban nem létezik tabu kérdés, ahogy korábban már említettem. Tehát mindenre nyitott vagyok. És nagyon odafigyelek arra, hogy a kockázatkezelés különböző területeit elkülönítsük egymástól. Tehát nagyon ö, nagy figyelemmel nyomon követem a brit fejleményeket például. És Vickers úrral találkoztam, a Vickers bizottság munkáját nyomon követem és támogatom. Fontos lenne, hogy a bankszektorra adaptálva be tudjuk vezetni ezeket az elképzeléseket, és a brit megoldást tudnánk itt is lekövetni. A, az amerikai megoldást tartom irányadónak ezen a területen. Nagyon operatív szakmai, illetve politikai szintű egyeztetéseket folytatunk Tim Reitnerre. és aztán a Volker. A, nagyon fontos, érdekes a Volker Rú is. És a következő napok, hetek során egy magas szintű munkacsoportot szeretnék felállítani, hogy a Larosier munkacsoport által elvégzett munkát folytassák, és magas szinten tovább dolgozzanak a bankstruktúrák kérdésén, és a kockázatkezelés különböző elemének a szétválasztásán. És a 2012-es év első hónapjaiban jelentkeznek majd az eredmények. Annyit szeretnék kiegészítésképpen elmondani, hogy a bankok egyetemes aggájait megfontolva tulajdonképpen nem is nagyon fogalmazható meg más észrevétel, mint amit említettem. Az egyetemes bank, az univerzális bank koncepciója tulajdonképpen részben felel a három évvel ezelőtti válság kirobbanásáért, én úgy gondolom. Tehát amikor azt mondtam, hogy nincs számomra tabu kérdés a bankok ügyében, akkor hozzáteszem, hogy a MIFID esetében például ilyen értelemben foglalkozunk ezzel. Tehát gyakorlatilag a saját kereskedelmi tevékenységek beolvasztását tervezzük megtiltani. Mert úgy gondolom, hogy ez a szétválasztás, ez egy általános érdekű, objektív megoldás lenne amihez megfelelő szakértelem is eh, társul, és megvan a megfelelő tapasztalat is ez ügyben. Lambert úr az egyetlenes banki tevékenységeknek az egyik szakértője, és a banki tevékenységek szétválasztásának a híve ő is, tehát én is osztam ezt az elképzelést. is I just wanted to be very clear. Világosan akartam fogalmazni, biztos úr. A harmonizáció kérdésében a kérdés nem Nagy-Britanniából származik, hanem, ahogy én értem, az LKB e elnökétől, előző elnökétől, és az IFSB elnökétől és Doloroszi úrtól. Tehát azt mondani, hogy ez csak Nagy-Britanniából, Svédországból származó igény szerintem nem jó értelmezése a kérdésemnek. Nem, válasz, nem várok most választ, de azért a kérdésem pontosítását fontosnak tartom. Les grandes voix que vous exprimez, ou les, que vous, dont, dont vous... Ismeretesek ezek a nagyobb irányok, amelyre ön utalt. Trisé úr, Larosier úr, munkája is erre irányult, és ez valóban bátorító. Az Európai Központi Bank együttműködött velünk ebben, és a szakértői szinten az a rendszerkockázati testület megvitatta ezeket az ügyeket, témákat, és július 20-án terjesztette elő, pontosabban július 20-ai szöveget megfelelőnek találta ezeknek a témáknak a kezelésére. Tehát ezt a szakértők, az Európai Bizottság, az LKB, e illetve a rendszerkockázati testület egyetértésben állapította meg. Tehát folyamatosan dolgozunk a szövegünkön, javítjuk, rugalmasabbá szeretnénk tenni, és lehetővé kívánjuk azt is tenni, hogy az egyes tagállamok ezen túlmutató megoldásokat alkalmazzanak és a cél természetesen az, hogy az egységes piacon egységes kezelési szabályzatot tudjunk érvényesíteni. Lamberts úr az árnyékbanki tevékenységek megregulázását említette célként 2012-re, és természetesen a bankok további szabályozásába beletartozik az árnyékbanki tevékenységnek a kézbevételem, és a lehető leggyorsabban szeretnénk előre lépni, de természetesen komoly ütőképes megoldása. Right, we've got uh, four more questions. Rendben, négy, még, négy kérdésre van időnk. Leonardo and Elisa. Um, so... sorban. Kérem, hogy fogják rövidre, mert a biztos úrnak nem sokára el kell mennie. Szeretnék rámutatni a biztos úr és a képviselők közötti eszmecserére rámutatva, hogy nem kell CRD 4-es formába önteni a javaslatainkat. Válságkezelés, makroprudenciális eszközök, nulla, nullás kulcsok, kamatlábak, ezek mind-mind felmerülnek. Oui, merci Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, amikor arra utalt, hogy a piac rövid látása mellett szeretnének távolabbra látó megoldásokat alkalmazni, például a hitelminősítő intézeteknek a szabályozásával. És kétség nem fér hozzá, hogy amerre önök haladnak, nyilván az egy olyan irány, amit a sajtó szeret részletesen elemezni a Bázel 3-as, illetve a CRD 4-es alakulása ügyében. Annyit szeretnék mondani, hogy nem szabad a piac fejleményét megelőlegezni, illetve megelőzni. Az európai gazdaság kárt okozó recesszióba futhat bele, hogyha túlszabályoz. A bankoknak a fizetőképességét eh, ugyancsak körültekintően kell szabályozni, mert máskülönben egyrészt a fizetők képtelenségük veszélye nőhet, illetve az állami hitelállományok is fenntarthatatlanná válnak. Amennyiben módosítjuk a szabályozási kereteket, akkor a feltőkésítésről is gondoskodni kell. És az osztalék fizetés témája az valóban egy jogos kérdés Franciaország esetében kezelhető, Görögország esetében nehezebb, és Olaszország például a megemelt kamatokkal szembesülve a, azzal szembesül, hogy a bankok sokkal nehezebb helyzetbe kerülnek. Hogyha pessimista a pénzpiac, akkor a bankok nehezen jutnak forráshoz és 2008-ban az állami támogatás húzta őket ki a bajból, és ön biztosként maga engedélyezte, önnek ez a feladata, hogy engedélyezze ezeket. Biztos úr válasza, hogy az Almónia biztoshoz tartozik. Valóban, nyilván meghallgatom majd az ön válaszát is, ez az én álláspontom. Tehát tulajdonképpen hogyan látja ezt a CRD 4-es, illetve Bázel 3-as kérdést. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a biztos úrnak, hogy ellátogatott közénk és válaszol a kérdéseinkre. Nekem is lenne néhány, de mindenek előtt szeretnék bármilyen biztos úrnak gratulálni valóban nagy benyomást tett ránk a bevezetője. Érdekes javaslatokat tettek eddig is, és érdekes javaslatok érkeznek majd a jövőben is, és tényleg szeretnék gratulálni ahhoz a, a kezdeményező hívhez, amelyet ezen a területen mutatott a jogalkotási javaslatok nak se szeri, se száma. Más Szeretnék emellett gratulálni a minap eh, benyújtott javaslatához, amely a hitelminősítő intézetekre vonatkozik, és amely szerintem a piac működését jelentősen javítja majd. Erre vonatkozna első kérdésem. Tehát először is az ügynökségek kötelező minősítése ügyében. Az Európai Bizottság nem érzi úgy, hogy a gyakorlatban ez igen könnyen feloszthatja a piacot a már létező, már meglévő ügynökségek között, és így tovább növeli annak a lehetőséget, hogy párhuzamos viselkedés alakul ki a piacon. Ami és ez a második kérdésem, a hitelminősítő intézetek finanszírozási modelljét eh, illeti. Ön szerint biztos úr, nem lenne jó ötlet ezt a finanszírozási modellt megváltoztatni? Mi a véleménye erről, Bárnyé úr? Jó néhány kérdés merült már fel az auditálással, az ellenőrzéssel kapcsolatban az a javaslat, amely majd nem sokára megszületik. Vajon a második szeptemberi plenárison elfogadó álláspontunkat követi majd, mi szerint közös auditokra van szükség, illetve hogy az auditáló cégek e, ennek meg lehet-e tiltani, hogy másfajta tevékenységet folytatnak, illetve ennek lesz-e követ, közvetett hatása a piacra. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Én csak a hitel minősítő intézetekkel kapcsolatban tennék fel egy kérdést, már csak azért is, mert jó magam vagyok az előadója az e témában születő jelentésnek. Biztos úr, a múlt heti eseményekre hogyan kellene reagálni? Egyetértek önnel, a politikusok, a politika és a szakpolitikáink reálisak kell, hogy maradjanak, a tényeken kell, hogy alapuljanak. Ugyanakkor kétség sem férhet hozzá, hogy az önintézkedések, mint az új rendelet meggyengülnek, illetve felborul az az egyensúly, amely az eredeti javaslatban megvolt. Ön szerint a parlament javaslata jó lehetőség arra, hogy bizonyos témákat újra felvegyenek a jogszabályba, mint például a nehézségben lévő országok hitelminősítésének felfüggesztése, illetve a hitelminősítő intézetek fúzióinak szabályozása. Ön szerint erre a két kérdésre vissza lehet majd térni, hogyha a parlamentek elé kerül ez a téma? Ha igen, akkor érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy ebben a parlamentben hogyan tudunk igen komoly változásokat eh, javasolni az irányelvben, mert bizony ezek a rende, eh, rendelkezések igen fontos elemeket is tartalmaztak. Az én benyomásom azonban az, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint eh, még nem teljesen világos, hogy milyen modellben gondolkodunk, azaz kézzelfoghatóbban. Ön például úgy véli, hogy ha ezt a rendelet tett már korábban elfogadtuk volna, tehát hatályban lett volna, akkor el tudtuk volna kerülni a hibákat, nevezzük őket a hibának, amit eh, például a Standard Poor's elkövetett eh, Franciaországgal kapcsolatban? Például az összeférhetetlenség, az államhitel minősítés, vagy a túlzott függőség, illetve a finanszírozási modell, amelyre kollégám is utalt kérdésében. Ezek mind-mind fontos kérdések, amelyekre ki kellene térni, és amelyek sajnálatos módon jelenleg nem szerepelnek a javaslatban. Tudom, elnök asszony, hogy szorít még az idő, de kérek még egy percet, elnök asszony. Én általában röviden szólok, de hát mégiscsak én vagyok az előadójának a témának. Jó, lehet, hogy ön nem gondolja, úgyhogy általában röviden beszélek, de most kivételesen hadd beszéljek még egy apró kis, rövid kis percecskét. Clint úr kiváló munkát eh, végzett, és az ő jelentése a hitelminősítő intézetekre felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontosak. Azonban az új rendeletben eh, megvalósítatósági tanulmányra vonatkozó rendelkezés nem szerepel. General. Csak nem Leonardo, hanem általában szorít az időben őket, ezt jeleztem. Liza. Brigada Sharon. Köszönöm, Sharon. Köszönöm, biztos úr, hogy megjelent a szakbizottságunk előtt megint. Egyetértek önnel azzal abban, a kijelentésével, hogy az id, a másképp ketyeg az óra politikában, és másképp ketyeg az óra a pénzügyi piacokon más gyorsasággal, és a kettőt valamiképpen össze kell egyeztetnünk. Az a hiányosság, amely a, amely a határozottságban adódik, lehetőséget ad a piacoknak arra, hogy kicsúszanak a szabályozásról, illetve hogy, hogy a banki kérdésekben, az államadóság kezelés kérdésében azok a bajok adódjanak, amelyeknek tanulni vagyunk. Végső a, a végső részvényesek állam, a, a tagállamok állampolgárai. No, but okay. A biztos úrnak el kell menni. Hadd fejezze be, Liza, lesz még időnk egy kérdésre, de kérem mindenki szorítsa rövidebbre. Aki uma opção. Tehát a... Oké. Okay. Um, um... Van egy probléma a politikai prioritások, a rangsor meghatározása tekintetében. Egyes tagállamok ö, ö, államadóságának kezelésében, illetve a bankügyi kérdésekben. Egy ördögi kör kezd kialakulni, még azok az államok is, amelyek a Trojka programját követik, és bírnak saját bankokkal, amelyek tőkésítése folyamatban van, illetve vannak államok, amelyek adósága növekszik, holott és már a Trojka programjában vannak, és számukra a bankok refinanszírozása nagyon problematikus lesz, miközben a bankokat leosztályozzák azokban az államokban, ahol a, a túlzott hiány sújtja a gazdaságot. Tehát ezek a bankok szenvedik meg a hitelminősítéseket, nagyobb tőkésítési igényekkel bírnak, tehát rövidebb a rövid időszakban, mint mások esetében, hiszen ezeket kockázatosnak minősítik. Voltak éppen tehát egy megállíthatatlan ördögi kört alkottunk meg, amely teljesen eltorzítja a versenyszabályokat. A jogalkotás célja az, a, a válság idején a banki igazgatás megújítása kell legyen, amelyet a bankok maguk kell finanszírozzanak. Ugyanakkor az államadóság tekintetében habozzunk, az LKB, az euró kötvények kibocsátásra vonatkozó habozása a piacot kiszolgáltatja a, a, a hitelminősítőknek és az abból adódó kockázatnak. Megint csak egy megállíthatatlan ördögi kör alakul ki a szemünk előtt. Szükség van tehát válságkezelési döntésekre a bankokat illetően Európában, ám azt is biztosítanunk kell, garantálnunk kell, hogy a politikai döntések az államadóság kérdéseit kezelni tudják. El kell kerüljük azt a rendkívül veszélyes helyzetet, amely jelenleg van kialakulóban, amely bármely pillanatban robbanhat. Ezzel kapcsolatban várom a véleményét. Ja, weil die Zeit so knapp ist, will ich nicht. Rövid az idő, van még néhány megbeszélendő nyitott pont, az elnök asszony is tudja. Egy másik kérdésem volna itt most, az állami hitelek a Bázel 3-as szerint és nulla kockázati faktor szerint vannak értékelve, ez problémát jelenthet. Az egész jogalkotás keretében a nulla kockázat helyett egy moderált más értékelést kellene bevezetni. Köszönöm a, a nagy kötelezettségvállalást, mert bátorságról és állhatatosságról tett a bizonyságot a téma, ebben, ennek a témának a vitájában, és ebben teljes támogatottságunkra számíthat. Euh, hm, nézzék el, hogy távi, távirati stílusban fogok reagálni, de igyekszem mindenki felvetéseire reagálni. Werner Langen hm, hm, kérdésére is és a képviselő asszony által elmondottakra annyit tudok mondani, hogy a Bázel, illetve a CRD 4-es ügyében írott levélre nagy figyelemmel voltam, és szeretnénk a likviditást érintő eszközöket megfelelő időben igénybe venni, az európai gazdaság növekedését segítve. Werner Langen utalt arra, hogy az államadóság kezelése indokol bizonyos intézkedéseket. Itt valóban még előttünk állnak a feladatok, pragmatikusan dolgoznunk kell a bázeli szabály mentén. Amit Liam mondott, arra is szeretnék visszatérni, illetve Ferreira asszony szavaira szintén. A bevezetőn kezdetén elmondtam, hogy a bankszabályozást szeretnénk végig gondolni. Egy globális helyzetképet szeretnénk elsőként felvenni. Az állam és kormányfők az Európai Bizottsággal együtt október 27-én ezeket a politikai és gazdasági prioritásokat határozták meg. A görög adósságállomány kezelése, illetve a fenntarthatósága volt az elsődleges prioritás. Erre kiemelten odafigyelnek az államok és az intézmények, az illetékes szervezetek. Azután következik a bankoknak a helyzete, és ahogyan utalt is erre képviselő úr, ez összekapcsolódik az államadósággal. Oli Rén kollégám, illetve Almunia biztos úr dolgoznak ezen az ügyön. Együtt szeretnénk párhuzamosan vinni az október 27-i döntések mindegyikének a végrehajtását. És nem kizárólag a bankok feltőkésítéséről van szó. A cél az, hogy újra erősek legyenek a bankok, ez tartós legyen, illetve hogy ez illeszkedjen a nagy keretbe és segítse a válságból való kilábalást. Hm, tehát a stabilitási alap, az államadóság kezelése, és ahogyan hallhattuk, ez olyan feladatokat ránk, amely, eh, amelyek nem mindig oldhatók meg könnyen, mert kölcsönös garanciavállalással kell a középtávú banki stabilitást megteremteni, és az államok stabilitását pedig a stabilitási alapszolgálja majd. Ezek a témák összekapcsolódnak egymással, és a pénzügyminiszteri körben dolgozunk ezen a témán. Átfogó megközelítést szeretnénk az Európai Központi Bankon keresztül érvényre juttatni. Több éve célunk, és a válság megerősített ezt az elvárást, hogy az EKB a maga helyén ellássa a feladatait, és hogy megfeleljen a megbízatásának. A bankok ügyében átfogó a megközelítésünk, a feltőkésítés az egyik feladat, ez egy alapvető lépés, ugyanakkor csak egyike az eszközkészletünknek. A belső ellenőrzés, a felügyelet biztosítása, a irányítás, mindezek összefüggnek egymással, és együtt erősítik a bankszektort. Fájó úr utalt arra, hogy Domenici úrhoz hasonlóan a hitelminősítő intézeteknek a szerepére hívta fel a figyelmet, és valóban a Standard Poor's problémái súlyos kérdéseket vetettek fel, és a franciaországbeli események szintén, tehát több vizsgálat is zajlik a francia pénzpiacoknak a minőségét illetően, illetve hogy mi történt pontosan konkrétan. úgy gondolom, hogy az eszközkészlet, illetve a hitelminősítő intézeteknek a működése úgy függenek össze egymással, hogy az intézetek azok fontos szerepet játszanak, szükségünk van rájuk, nem feltétlenül kell egymást szeretnünk, viszont a toxikus termékek átadása, ami a múltban bekövetkezett, az különböző tanulságokat vett fel, ezeket le kell vonnunk, és nem szabad, hogy megismétlődjenek és a hitelminősítések nagyon hirtelen megzuhantak egy adott pillanatban, minden magyarázat nélkül, és ez alapvetően megrendítette a belők vettett bizalmat. Tehát tiszta, világos, átlátható működést szeretnénk a hitelminősítők működésében. Tehát ennek érdekében dolgozunk, amire Dominici úr utalt ez az eszközkészlet, tehát kialakítás alatt áll. A cél az, hogy megteremtsük a bizalmat, átláthatóságot biztosítsunk, szigorú szabálykövetést tudjunk megteremteni, a államadóságot nyomon követhetővé szeretnénk tenni, és a tájékoztató jelentésnek a rendszeres megjelentetése szolgálja ezt és több területen polgári felelősséget is felvet ez, hogy súlyos visszaélések esetében indokolt a szankcionálás. Természetesen ez még változhat több tekintetben, hogy a gyengeségeket, illetve a múltbeli hiányosságokat kiküszöböljük, hogy az új szabályok hatékonyságot vezessenek be. És a bizottság javaslatai szigorú, ambíciózus szabályozást követnek, és természetesen továbbfejleszthetők különböző kötelezettségeket már is tartalmaznak. Fájó úr felhívta néhány összefüggés a figyelmünket, és én nem támogatom az administratív irányítás alatt álló gazdaság megvalósítását. Ugyanakkor a pénzpiacoknak a közszabályozása kívánatos. Eddig még ez nem valósult meg kellőképpen. Nem szabad felülről rákényszerítenünk a piacra a modellt, hanem feltétlenül egy egységes keretre kell törekednünk, amely mindenkit kötelez, és átláthatóan működik mégpedig teljes átláthatóság mellett működő modellre van szükség minden érintett részvételében. Számomra ezek a fontos elemek. Ami a könyvvizsgálati tevékenységeket illeti, ezen tovább dolgozunk. Hölgyeim és uraim, megértem, hogy akkor, amikor javaslatokon dolgozunk, nyilván a legambíciózusabb célok vezérelnek bennünket, és minél előbb szeretnénk megalkotni a megfelelő eh, szabályokat, és a kollégialitás jegyében dolgozunk, és időnként egyes részletek megjelennek a sajtóban. Tudom, hogy ez hogy működik, most már jó néhány éve vagyok biztos. Tehát nem mindig segít, amikor a sajtó előbb értesül. És összességében miről van szó? kiszivárognak különböző szövegek, nem mindig a végleges szöveg jelenik meg, és ez számomra nehézségeket okoz, mert időnként jó észrevételek hangzanak el, a kollégák jó dolgokat mondanak, néha egyetértünk, néha nem, és a kollegialitás jegyében így alakul ez az együttműködés. Tehát a játékszabályok szerint nekem is meg kell őket hallgatnom. Nyilván vannak fenntartásaim, illetve kritikák fogalmazódnak meg, ezeket tekintetbe kell venni. De amikor a hivatalos jóváhagyást megkapja a biztosok kollégiumában egy szöveg, akkor nem szerencsés, hogyha a kiszivárogtatott változat még egy előző eltérő változat. Sharon Bowlesnak említettem, hogy több olyan példát is tudok, amikor a konszolidált, továbbfejlesztett bizottsági szöveg végül eltért attól, ami napvilágot látott korábban. Az audit területen például a G20-as igény alapján szerettünk volna nagyobb átláthatóságot biztosítani a sokféleség mellett. Tehát hiteles ellenőrzési rendszert, könyvvizsgálati rendszert szerettünk volna kialakítani, ami a versenyt is ösztönzi. Például a társbiztosság megteremtésével, ami például két ország együttműködését veti fel. Erről beszéltünk, illetve fogunk még beszélni, és persze nagyon dramatizálják ezeket a témákat, ezzel nincs különösebben gondom, de ezek a fontos irányok, amelyek mentén dolgozunk. Ennyit tudtam volna válaszként mondani a világosságra törekedve. Mindenkinek igyekeztem válaszolni a felvetésére, és köszönöm szépen az elmondottakat, a kérdéseket, észrevételeket. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr. Meg kell mondjam, kollégák, hogy fél öt akkor akart elmenni a biztos úr, ezért hajszoltam kicsit önöket, de végül is megválaszolt minden kérdés, tovább maradt. Köszönet a türelméért. Ennyi volna a mai programunk, köszönöm, hogy eljöttek.